Buongiorno a tutti. Per favore pre... Jó reggelt, jó napot kívánok mindenkinek. Kérem mindenki foglaljon helyet. Mindenkit üdvözlök. Mindenek előtt engedjék meg, hogy üdvözöljem Önöket. A mai nap kivételes az Agri Szakbizottság ülése szempontjából, mert hogy nem csak a szakbizottság tagjait üdvözölhetem, hanem a mezőgazdasági szervezetek képviselőt, Kopa és a Kocseka vezetőit, egyéb mezőgazdasági agrárszervezetek vezetőit, aztán Franco Ferrent és Giuseppe Polinit, az olasz ö, parlament agrárszakbizottságának tagjait és más szervezetek vezetőit és tagjait, valamint a biztos urat. Biztos úrönt is üdvözöljük az Európai Parlament épületében. Örülünk, hogy eljött ma is, ahogy más meghívásoknak is szokott engedelmeskedni, és most azért jött, hogy a jövőre vonatkozó kapreformok, kapreform tervekről beszéljen. Az Európai Bizottság éppen néhány perccel ezelőtt fogadta ezeket a javaslatokat, és az Európai Parlament a megfelelő helyennek bemutatására, hiszen mi képviseljük az európai állampolgárokat, a választókat. Én értelemben meg vagyunk győződve afelől, hogy ez a legmegfelelőbb hely arra, hogy először bemutassa az Európai Bizottság javaslatait. Azok a javaslatok, amelyeket biztos úr ön fog most felvezetni, nagyon fontos, hogy összefüggésében lássuk ezeket. Egyrészt nagyon kényes pillanatban van az európai mezőgazdaság, a piac meglehetősen fluktuál, meglehetősen instabil, és ezáltal egyre nehezebb feladat az, hogy fenntartsuk Európa szerte a mezőgazdaság szerkezetét, szövetét. az, az is cél lehet, hogy fontos, hogy az élelmiszer biztonság kihívásainak megfeleljünk, az élelmiszer ellátás biztonságát szem előtt tartsuk egyrészt, másrészt viszont a környezetvédelmi és társadalmi vetületeit is megvizsgáljuk a vidéki területeknek, és általában a gazdák tevékenységének. Két jelentés, a DESZ jelentés és a John Lyon jelentés, amelyeket a plenárison nagy többséggel fogadtunk el, jelezték, rámutattak ezekre a kívásokra, és arról is beszéltek a jelentések, hogy eh, ahhoz, hogy megfeleljünk ezen kívásoknak, reformokra van szükség. Majdnem összeegyezhetetlen a két követelmény, egyrészt, hogy többet kell termelnünk, másrészt kevesebb környezetvédelmi kárt kell okoznunk. Tehát egy olyan termelés fokozásra van szükség, amely környezetvédelmileg fenntartható, és gazdasági szempontból is fenntarthatóvá teszi a, a gazdaságok működését a mezőgazdaság területén. Ugyanakkor egyre nagyobb kockázatokkal is szembe kell néznünk. Ezek nagyobbak, mint a múltban voltak. Ezért kulcsfontosság azon reformok kérdése, melyek új, egy új szakaszba vezetik át a gazdákat Európában, a gazdáknak új eszközrendszerre van szüksége ahhoz, hogy ezen új helyzettel szem tudjanak nézni, és a, a, elkerüljük a mezőgazdasági piacok volatilitását, instabilitását. Kiküszöböljük ezt a problémát. Nagyon fontos intézményi változások előtt is állunk. Első alkalommal történik, hogy a közös agrárpolitika reformja együttdöntési eljárásban születik. Ez az Európai Parlamentre is nagyon nagy terheket és felelősséget ró korábban is nagyon hasznos munkát végeztünk, mely a gazdák és általában az európai állampolgárok érdekét szolgálja, jövőben még inkább így lesz. Köszönöm még egyszer a biztos úrnak, hogy eljött az Agri szakbizottság elé, méghozzá azonnal, és meg is adnám neki a szót. Hadd tegyem hozzá, meglehetősen szűkös az időnk, hisz 12.30-kor a biztos úrnak legkésőbb akkor el kell mennie. Úgyhogy a szokás szerint fogunk eljárni, a biztos urat meghallgatjuk először, és aztán megadom a szót a frakció koordinátoroknak első körben, aztán a reform jelentés jelentéstevőinek, és aztán a többi képviselőnek, aki jelentkezik. A biztos úr azt is jelezte, hogy a következő néhány órában az Agrészakbizottság tagjai megkapják e-mailen a tervezett reformjavaslatok teljes szövegét. Ha ebben a pillanatban, jelen pillanatban nincs felvetésük, akkor a időhúzás helyett megadom a biztos úrnak a szót. Csolosz úr, öné a szó. Merci, euh, Paolo, merci, monsieur le président. Köszönöm szépen, Paolo, köszönöm szépen, elnök úr, igen, tisztelt hölgyeim és uraim! Másfél éve ültem itt először az önök szakbizottságá előtt a meghallgatások során, és már ekkor is eszmét cseréltünk a reformokról. Mandátumom egyik prioritásának tűztem ki a kap reformját. Itt vagyok ismét közvetlenül azután, hogy a biztosok kollégiuma elfogadta a javaslatot. Azért jöttem, hogy bemutassam ezt a javaslatot. Ez a célom, tehát, hogy bemutassam, már nem az elkövetkező órákban, hanem biztos vagyok benne, hogy a következő percekben megkapják a biztosok kollégiumának javaslatát e-mailben, és az elkövetkező napokban, hetekben minden a lehetőségük nyílik arra, hogy ezt a szöveget minden részletre kiterjedően megvizsgálják, hiszen az együttdöntés keretén belül minden részletre kiterjedő együttműködésre lesz szükség önök és mi köztünk. Fontos lépést teszünk az agrárpolitika jövője irányába. Tett lépés ez. 2010. április 12-én hirdettük meg ezt a programot, utána pedig a bizottság közleményt bocsátott ki a kérdésről. Köszönöm önöknek azt a többletértéket, melyel hozzájárultak az eszmecseréhez. A DESZ és a Leinen jelentés nagyon fontos szerepet játszott abban a nyilvános eszmecserében, melyet a közleményről folytattunk. Ez a folyamat az mutatta, hogy azt mutatta, hogy a közös agrárpolitikát újonnan kell definiálni. Új egyensúlyt kell létrehozni a társadalommal való új partneri szövetséget kell kötni, amely, mármint a társadalom, a pénzeszközöket áll, bocsátja rendelkezésünkre, az adóforintokat, és a mezőgazdaság között, amely élelmezésünkért felel. A következők a mai csomag fő pontjai minden mezőgazdálkodó versenyképességét biztosítani kell. Biztosítani kell, hogy hosszú távú versenyképességet eh, teremtsünk meg, mind gazdasági, mind ökológiai szempontokat érvényesítve. Biztosítani kell az Európai Unió egész területén egy harmonikusan fejlődő mezőgazdaságot végezetül, pedig egy horizontális célt megemlítek, mégpedig a közös agrárpolitika egyszerűsítését. Lássuk az első célt. Minden európai gazdálkodó versenyképessége az élelmiszerellátás biztonsága érdekében. Úgy hiszem, hogy a gazdasági kontextusból ö, is figyelembe kell venni ezeket a, ezeket a szempontokat, hiszen a 90-es évek óta az egyszerű nemzetközi versenyképességgel, elvárásokkal szemben sokkal inkább a, azzal a kihívással is szembe kellett néznünk, hogy igen volatilisak, ingadozóak lettek az árak, és a mezőgazdálkodók jövedelme is. Az éghajlatváltozás is éreztette hatását, és a piacok instabilá váltak. Ide itt említendő az is, hogy a gazdálkodók jövedelme is csökkent az elmúlt években. Milyen válaszokat próbálunk adni erre a helyzetre? Egyrészt újra közvetlen kifizetéseket biztosítunk a jelenlegi, politikánk hatékonysága nem elég magas. Jelenleg a történelmi értékekre építő rendszer elvesztette hatékonyságát és nem eléggé látható a nyilvánosság előtt, és nem eléggé hiteles. Éppen ezért változásra van szükség. Erre pedig arra teszek javaslatot, hogy egy új modellt vezessünk be, mely testre szabottabb rendszert működtet. 2014 lesz a referenció év. Mindez azt jelenti, hogy a kifizetéseknél, mind a termelési számokat és egyéb számokat is figyelembe veszünk. Ezzel elérjük a konvergenciát, hiszen a köz szolgálatában álló javak termeléséhez ugyanolyan segítséget kell adni minden feltétel mellett. A konvergencia szint idáig a kifizetések különbségének miért egyharmadát érte, illetve miért az európai átlag 90%-át vette figyelembe, mint tudják. Az európai eh, mezőgazdasági politikát az új költségvetési tervidőszakban is megreformáljuk. Figyelembe kell tehát venni a saját szakmai céljainkat, ugyanakkor a kapot be kell ágyaznunk az új költségvetési tervidőszakba, figyelembe kell venni tehát a realitásokat. A politika mindig az egyensúly megtalálásának és a lehetséges megrajzolásának művészete. Jó irányba kell tehát ellépnünk, és ezt a konvergenciára és a közvetlen kifizetésekre vonatkozó javaslattal meg is tesszük. Az első fázis 2020-ig fog tartani. Másodszorban nagyobb igazságosságot próbálunk megteremteni a következő pénzügyi tervidőszak időszakára. Ami a belső konvergencia elemeket illeti a tagállamokban, ezek nem a külső szempontoktól függenek, de ennek ellenére itt egy gyorsabb célt határoztunk meg hiszen a kifizetett segélyek számára már 2019 őszétől kezdve érvényesíteni kell a cél, célszámokat. Szóljunk a differenciált segélyekről az objektív igények alapján. A közös agrárpolitika hozzá kell, hogy járuljon ahhoz, hogy a mezőgazdasági ágazat fenntarthatóságát megteremtse, sokszínűségét megőrizze. Ez pedig oda vezetett, hogy objektív differenciálásra volt szükség a segítségnyújtás területén. Ezért a következő mechanizmusokra teszünk javaslatot. Az evolutív közvetlen kifizetések rendszerére, melyeket kiegészítik a fiatal gazdálkodóknak nyújtott specifikus segítségek, itt a tagállamok eszközeit 2%-os erejéig, 2%-ig mobilizálhatjuk. Ez egy 25 hektárig gazdasági méretig gazdálkodókat támogatja. Ez egy struktúrális intézkedés, amely a demográfiai kihívásokra ad választ, hiszen minden tagállamban komoly kihívást jelent, hogy elvándorolnak a fiatal gazdák. Azután a kapcsolt segélyek. Elég bátornak kell lenni ahhoz, hogy a divatos gazdasági teóriák ellenében is hajózzunk, ha kell. Nos, a kapcsolt támogatás eszközével a globális határok között szeretnénk navigálni, úgy, hogy minden egyes kifizetés természetesen megalapozunk. Az a lehetőség, hogy a tagállamok a saját eszközeiknek 5%-át az első pillérből a mezőgazdas, a hátrányos helyzetű területen gazdálkodók támogatására fordíthatják, a nagyobb igazságosságot teremti meg, és az élelmiszer ellátás biztonságának szempontját szolgálja. Ugyanakkor a hátrányos helyzetű területek és a vidéki térségek maximális támogatását 300 euró per hektárra emeljük meg. Éppen ezért mobilizálni szeretnénk az egész termelő gazdaságot és termelő tőkét az Európai Unióban. Komoly kétségeim vannak a tekintetben, hogy a golfpályák létesítéséhez, vagy a repülőterek létesítéséhez a kapból kellene segélyeket folyósítani, éppen ezért az aktív gazdálkodó fogalmának definíciójára teszünk javaslatot, azért, hogy a fő vagy mellékállásban gazdálkodók meghatározhatóak legyenek. Kik az aktív gazdálkodók? Nos, azok, akik valóban közvetlenül a mezőgazdasági tevékenységben részt vesznek, illetve a mezőgazdasági értékek és a természeti értékek igazgatásával foglalkoznak, működtetésével foglalkoznak. Ezért az új rendszer célkitűzése az, hogy a támogatások 5%-a legalább a nem mezőgazdasági támogatások, hogy a támogatások a nem mezőgazdasági támogatások 5%-ának kell, hogy megfeleljenek. A bizottság javaslata szerint a támogatásokat degresszív módon kell kialakítani, 150 ezer euró értéktől kezdődve és 300 ezer euróban húzva meg a plafont. Az Európai Parlament a DESZ jelentésben emellett döntött, azzal a, vállalva azt a veszélyt is, hogy máskülönben a közvetlen kifizetések legitimitása kétségesé válhat. Ez a mechanizmus a mezőgazdaság sokszínűségét, sokarcúságát ismeri el Európában, és segít ahhoz, hogy új munkahelyek jöjjenek létre. A bértömeget ugyanis levonjuk a degresszivitási küszöbből, azaz tehát a plafonból. Természetesen figyelembe kell venni, hogy az új, hogy jó gazdálkodást kell folytatni. Másik szempont, az új versenyképességet megteremtő prioritások támogatása egy olyan versenyképességi, amely egyrészt gazdaságilag versenyképes, másrészt ökológiailag is. Hiszen a mezőgazdaság nem csak gazdaságilag kell, hogy talpon maradjon, hanem fontos, hogy a környezete tisztelje, védje, fenntartható legyen. Nem csak a termelés szempontjairól van itt szó, hanem a közjavak termelésének szempontjáról is. Hogyan lehet hát ezt az egyensúlyt megteremteni? A gazdálkodók éveken keresztül olyan úton jártak, amelynek során a termelékenységet minden korlátozás nélkül növelték. Nos, ennek a megközelítésnek az az eredménye, hogy egyre inkább azzal vádolják a gazdálkodókat, hogy szennyezik a környezetet. Nem szabad hogy a társadalom egyéb részei ezt gondolják a gazdálkodókról, a mezőgazdaságról. Arra kell a gazdálkodókat bátorítani, hogy a hosszú távú versenyképesség szempontját és elemét vegyék figyelembe, és fenntartható termelő módszerekkel termeljenek. A zöld mezőgazdaság során hozott intézkedések, amelyeket közösen egyébként javíthatunk még, éppen ezt a célt, azaz a hosszú távú élelmiszerellátási biztonság célját kell, hogy szolgálják. Hogyha egy mezővédő erdősáv a szél és az erózió ellen védi a termőterületeket, akkor ezzel hozzájárul ahhoz, hogy a életkörülményeink megmaradjanak. Tehát a természeti erőforrásokkal való gazdálkodás is ide tartozik. Például a növényi kultúrák diversifikálása, a, külön, a hegyi legelők megőrzése, a biológiai sokszínűség megőrzése, vagy a változatos vidéki térség megőrzése. Hiszen az éghajlatváltozás ellen kell küzdenünk, csökkentenünk kell a talajeróziót, meg kell őriznünk a biológiai sokszínűséget. Másrészt ezek az intézkedések eh, sem a hatóságok, sem a gazdálkodók számára nem jelentenek túlon-túl nagy terhet. Ezek olyan intézkedések gyakran, amelyek az egész európai területen alkalmazhatóak és így a különböző terheléseket el lehet kerülni Finnországtól, Spanyolországig, az Egyesült Királyságtól, Lengyelországig alkalmazhatóak ezek a nagyszerű intézkedések. Ezzel a mechanizmussal, ebből a mechanizmusból mind a gazdálkodók, mind az adófizetők hasznot húzhatnak. Végezetül még egy intézkedésről beszélni szeretnék, amely a jobb mezőgazdasági tudást szolgálja, hiszen párhuzamosan az ilyen intézkedésekkel új eszközeket mobilizálunk a kutatás, az innováció számára, hiszen a holnap mezőgazdasága a tudás alapú mezőgazdaság, és ez segíti azt, hogy a gazdasági és az ökológiai szempontokat jobban összeegyeztessük. Ez egy olyan politika, amely jobban segít igazodni a piacok igényeihez, másrészt a termelésből eredő kényszerekhez. Ezen megfontolások alapján tettem javaslatot arra, hogy a mezőgazdasági kutatásra előirányzott összegeket a pénzügyi, új pénzügyi tervidőszakban megduplázzuk, hiszen itt nem csak a laboratóriumban való kutatásról van szó, hiszen lett legyen az akár a legjobb ötlet is, hogyha nem kerül ki a laborból a termőterületre, soha nem válik belőle termelési valóság. Célunk ezzel a megduplázással tehát az, hogy a mezőgazdasági közösség és a tudomány világa közötti kapcsolatot megerősítsük. Ez politikánk egyik fő eleme. Ezek azok a kulcs célok, azok a prioritások, amelyek egy igazi tudás alapú mezőgazdaság irányába vezetnek bennünket, ezen felül pedig egy innovációs partnerség lényegi elemét is képezik. Mindez összefügg azzal is, Nagyon fontos ezen felül az is, hogy a piacok megosztása um, fenntartható legyen, hiszen az ökológiai fenntarthatóság, az innováció és a kutatásra a jövő években még nagyobb szükségünk lesz, mint a múltban, annak érdekében, hogy a gazdaság kihívásainak is megfeleljünk. Hiszem, a termelés és um, a mezőgazdasági termelés az egész élelmiszer láncban mindig a leggyengébb láncszem. Éppen ezért minden egyes területen, amelyekre kiterjed a szerződés hatája, a mezőgazdálkodók számára biztosítani kell, hogy megszervezzék magukat. Ez nem kerül jól szinte semmibe, mégis egy olyan jogi keretfeltételt, a jogi keretet hoz létre, amely biztosítja, hogy a gazdálkodók jobban pozícionálják magukat a piacon. A tagállamok kötelezettsége, hogy a szakmai szövetségeket elismerjék. Ez a kötelezettség már ma is fennáll, ugyanakkor a mi javaslatunk most arra terjed ki, hogy ezt az önszerveződési lehetőséget az egész ágazatra terjesszük ki. Amint tehát a szakma képviselői, az ágazat képviselői ezt kérik, tagállamoknak el kell ismerniük a termelőszervezeteket eh, és a különböző szövetségeket, eh, illetve az interprofessionális, tehát több szakmát ötvöző szakmai szervezeteket. Javaslom, hogy tisztázzuk a versenyszabályokat, hiszen semmi, sem, semmi alapján sem jogosult az, hogy a termelő szervezeteket ne ismerjük el, illetve ne engedélyezzük számukra, hogy a termelést a piaci igényekhez igazítva tervezzék meg. Figyelembe véve a minőséget és a mennyiséget, hiszen a nagy cégek éppen ezt tehetik, ha ezt a lehetőséget nem adjuk meg ezeknek a szervezeteknek, a krízisek sokkal jobban érintik őket. Szólok röviden a krízisek elleni fellépés új eszközéről. Egy 3,5 milliárd eurós krízis alap létrehozására teszek magat javaslatot, amely a krízis hatásait segít majd kialakítani, illetve hogyha valamiért a bizalom megrendül a piacban vagy egy ágazatban, ez segít majd támogatni. A bizottság lehetőséget kell biztosítani, hogy a krízisek idején sürgőségi intézkedéseket foganatítson, ezt segíti ez az alap. Mindenki emlékszik a EHEC vagy a kóli baktérium által kiváltott krízisre Európában, és nagyon fontos, hogy a bizottság ne több hónapos késéssel reagálhasson, hanem azonnal hogy most a biztonsági hálók aktiválásával, intervencióval, vagy pedig egy eh, tárolással, vagy extra intézkedésekkel avatkozik ebbe a bizottság. Ezt el kell dönteni, a lényeg azonban az, hogy minél hamarabb lehessen döntést hozni, megakadályozva, hogy a krízis kiterjedjen és károsan érintse az ágazatot. A hatékonyság és a reaktivitás, tehát az a két szó, amelyre itt építünk. A krízismenedzsment új eszköze, a volatilitást segít leküzdeni, az a üzenetünk segíts magadon, és Európa is megsegít. Vagy pedig lépj, és a bizottság segít a második lépés megtételében. Harmadik szempont a teritoriális szempont. Ahhoz, hogy az Európai Unió egész területén megteremtsük a versenyképességet, szükség van arra, hogy a teritoriális elaprózódást, fragmentációt meghaladjuk, és a nagyon versenyképes zónák ban nagyon versenyképes zónákra, illetve ugarosodott zónákra, elsztyeppésedő zónákra. Tehát fontos, hogy a mezőgazdasági politika megakadályozza az elaprózódást. A 2014-2020-as mezőgazdasági politika célkitűzései ezt a célt is szolgálják. Következő szempont a hatékony kormányzás, a hatékony governance. A bizottság arra tesz javaslatot a tagállamoknak, hogy a bizottság és a tagállamok közötti partneri szerződések alapján jobb kormányzást vegyen, vegy, vezessenek be a mezőgazdasági alapok és a mez, vidékfejlesztési alap eszközeinek felhasználásával. A partneri viszony a tagállamok és a bizottság között ex ante megállapodásokat is tartalmaznak majd, amelyek már a megállapodás kezdetétől érvényesek az egész együttműködésre. Így pedig a programok alkalmazása válik egyszerűbbé. Nagyon fontos az is, hogy világossá tegyük, hogy a közös szabályok a vidékfejlesztés és a strukturális alapok szabályaira általános elvek és a stratégiai nemzeti koordináció elvei vonatkozzanak. A mezőgazdasági politika specificitása, illetve a két pillér közötti együttműködést megtartjuk a horizontális rendeletben, amely a mai csomag, a ma bemutatott csomag egyik részét képezi. Elkötelezem magam, hogy az előkészítés fázisában szorosan együttműködjek a tagállamokkal, megelőlegzendő a problémákat, a félreértéseket, és hogy jobban, a legjobban igazítani tudjuk a szabályokat a helyzethez. Egy jó előkészítő munka segít majd abban, hogy koherens és világos anyagot fogadjunk el. Nagyon fontos, és ezt önök is kérték, hogy megteremtsük a koherenciát a vidékfejlesztési alap és a strukturális alappal, a partneri szerződések stratégiája segítségével. Ugyanakkor az első és a második pillér összekapcsolását megőrizzük, hiszen minden attól függ, hogy mennyire tudjuk a két pillért összeegyeztetni. Szóljunk a vidékfejlesztésről. A tagállamok nem a régi tengelyes rendszert kell, hogy kövessék, hanem rugalmasan megfelelő stratégiákat alkalmazhatnak potenciáljuk növegé, növelése érdekében, és mindez beágyazódik majd a közös célokba. A kötelezettségek, hogy bizonyos intézkedéseket megvalósítanak, például az agrokörnyezetvédelmi intézkedések vagy a líder intézkedések megmaradnak az új időszakban is. A jó kormányzás ezen formája lehetővé teszi majd a vidéki ágazat modernizációját, és új magáninfrastruktúrát is segít majd támogatni, valamint a mezőgazdaság infrastruktúráját segít kiépíteni. És így lehetőség nyílik majd arra is, hogy a mezőgazdasági terület mellett más tevékenységeket is folytassanak, vidékfejlesztési tevékenységet is folytassanak a gazdálkodók. Szektoriális alprogramokat fogadhatnak majd el a tagállamok, ezek specifikus programok lesznek, annak érdekében, hogy az ő ágazatukban szerepet játszó fontos igényeket támogatni tudják, meg tudják szólítani. Új intézkedéseket hozunk annak érdekében, hogy jobban, testre szabottabban, rugalmasabban szólítsuk meg az igényeket. Ezek a szolgáltatások hat prioritás szolgálnak. Egyrészt az innováció támogatása, másrészt a versenyképesség növelése, harmadrészt a szervezetek és a kockázatmenedzsment megerősítése, negyedsorban az ökológiai rendszerek a támogatása, a források jobb kihasználása, és hatodsorban végezetül pedig a szociális integráció támogatása. Ide tartoznak a jobb tudástranszfer szempontjai, pedig a különböző információs rendszerek, ezek mind a tudás alapú mezőgazdaságra vonatkozó csomagelemeit jelentik. Egy további elem pedig a minőségi mezőgazdaságot segít megteremteni, lehetősége lesz arra, hogy üzemegységként 3000 euróval támogassuk a minőségi intézkedéseket, illetve a certifikációt, a tanúsítványozást. Ezen felül támogatni fogjuk a mezőgazdasági befektetéseket. Mit jelent ez? Hatékonyabb eszközöket biztosítunk annak érdekében, hogy támogassuk a befektetéseket, beruházásokat a különböző területeken, és így lehetőséget biztosítsunk a tagállamok számára, hogy akár nagyobb segítséget nyújtsanak a fiatal gazdálkodóknak, vagy a hátrányos hely területen gazdálkodóknak, illetve a kollektíve innovációk esetében. Világos támogatást kell biztosítani a jobb mezőgazdasági szervezés e, támogatandó. Olyan eszközöket hoztunk létre, amelyekkel az szerveződéseket támogatjuk, a termelők szervezeteit is, amelyikben egyébként mind a régi, mind az új tagállamok tagjai részt vehetnek. A kollektív kezdeményezések, valamint a rövid komercializálási körök, hálók létrehozása, vagy pedig az új termékek piacra juttatása is támogatandó, illetve fontos, hogy azon kis szereplőket eh, is helyzetbe hozzuk, akik eh, eh, fontos szerepet játszanak. A helyi líder csoportokat is megerősítjük. Ezen felül lehetőség van arra is, hogy egy olyan mezőgazdaságot hozzunk létre, amely a vállalkozói szellemet hagyja érvényesülni. Ez egy új intézkedés, mégpedig a mezőgazdaság és a gazdasági fejlődés, tehát a Farm and Business Development eszköz keretén belül támogatható majd ez a cél. Ez lehetővé teszi a fiatal gazdálkodók számára azt is, hogy új um, gazdaságot hozzanak létre, vagy pedig segíti a kisgazdálkodókat abban, hogy diversifikálják tevékenységüket, akár nem mezőgazdasági tevékenység irányába is 70 ezer eurós támogatást lehet itt előirányozni. Fontos a közös agrárpolitika számára a horizontális megközelítés is, hiszen mindaz, amiről idáig beszéltem, végső soron egy célt szolgál, az egyszerűsítést, illetve az egyszerűsítés célja érvényesül rá hogy most a közvetlen kifizetéseket az igazgatás területén egy egyszerűbb módon bonyolítjuk le, vagy egy egyszerű eszközt vezetünk ebbe, az egyszerűsítés meghatározza a politikánkat. A 500 ezer euró, tehát az 500-tól 1000 euróig terjedő támogatásokat például sokkal egyszerűbben ki lehet majd fizetni, és azt is figyelembe kell venni, hogy azok a gazdálkodók, akik tevékenységüket befejezik, rájuk is speciális intézkedések vonatkozzanak. Mit akarunk ezzel megakadályozni? Nos, azt, hogy a kis gazdálkodókat, hogy nem mondjuk a kis gazdákat, arra kényszerítsük, hogy a saját termőterületükhöz csak azért ragaszkodjanak, hogy a segélyeket megkapják. Nem. Hogyha nem akarják folytatni a tevékenységet, akkor erre is lehetőség van. A, azok az intézkedések, mely a táj és a termőterület zölden tartására vonatkoznak és fontos szerepet játszanak. Ezen felül természetesen az ellenőrzéseket úgy kell végrehajtani, hogy a átláthatóságot biztosítsuk. De meg kell akadályozni, hogy túl, a túl sok ellenőrzéssel megnehezítsük a gazdálkodók, illetve a nemzeti hatóságok életét. A közpénzek módszer felhasználásának módszerességét szeretnék biztosítani, úgy, hogy a termelők és a tagállami hatóságok vállán nyugvó ellenőrzési terhet csökkentsük. Nagyon fontos az a kondicionalitás, amelyet a jövedelmekre fogunk alapozni, és ezt is egyszerűsíteni fogjuk, koncentrálni fogunk a környezet és a gazdálkodók céljaira. A jó mezőgazdasági és gazdasági gyakorlatok csoportjait 15-ből 8-ra csökkentjük, a statutory management requirements közül 18-ból 5-öt törlünk. Mit jelent ez? Nos, azt, hogy a jogosultság tekintetében is átláthatóbb, világosabb lesz a rendszer. És a, azok a ö, tájegységi elemek, mint a bokrok vagy facsoportok is figyelembe vehetők a támogatások során egy 7%-os ökológiai kulcsal. Hölgyeim és uraim, a mezőgazdaság sokszínűségében a vidéki dinamika egyik biztosítéka és sokszínűségét megteremtő eleme kultúránkról, hagyományunkról, értékeinkről és közös hagyományunkról van itt szó. Most kezdik, kezdődik az igazi vita a bizottság javaslatai alapján. Biztosíthatom önöket, hogy amint önök javaslatokkal élnek, a bizottság teljesen elkötelezett annak érdekében, hogy a döntéshozatal előkészítésében épp olyan szorosan együttműködjön a parlamenttel, mint ezt majd megteszi a tanácsal is. Mindig nagy figyelemmel fogom követni az önök véleményét, felvetéseiket, meg kell találnunk a közös nevezőt, és biztosítani kell, hogy a bizottság javaslatait, az önök javaslatai és a tanács javaslatai még tökéletesítsék annak érdekében, hogy a gazdálkodók érdekét szolgálhassuk, hatékony felhasználással is biztosítsuk a, a fenntartható mezőgazdaságot. Ricca presentazione. Köszönöm szépen biztos úr ezt a terjedelmes és átfogó tájékoztatást. Már előzetesen is elmondhatom, hogy természetesen készek vagyunk együttműködni önnel, és biztosítani azt a tanácsal együttműködve, hogy a reform választ adjon a gazdálkodók minden egyes problémájára sajnálatos módon kezdetben elfelejtettem név szerint megnevezni a jelenlévő különböző szervezeteket. Itt egy egész lista van előttem, egy egykori kollégákból és szervezetekből álló lista. Nem tudom mindenkinek a nevét felolvasni. Sajnos nincsen túl sok időnk. A biztos úr úgy döntött, hogy először hozzánk látogat el, és utána fog csak sajtótájékoztatót tartani, tehát sajnos tartanunk kell magunkat az időkerethez, mert 12 óra 30 perckor a biztos úrnak távoznia kell. Ugyanakkor kitűztünk már további ülést is, ezt szeretném előre jelezni, ahol a biztossal való eszmecserét folytathatjuk, és ott minden kollégának lehetősége lesz hozzászólni. Most akkor elkezdjük a koordinátorokkal és az előadókkal, és ezt követően a tíz első hozzászóló után szeretném megadni a biztos úrnak újra a szót, hogy válaszoljon az elhangzott kérdésekre. Kérek mindenkit, hogy tartsuk be a időkeretet. Albert Deszka először szót parancsolj. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos úr, kedves Paulo, kedves kollégák! A néppárti frakció nevében szeretném önt, Csolos biztos úr, szeretettel üdvözölni itt az Európai Parlamentben, és szeretném köszönetet mondani azért, hogy bemutatta számunkra az agrárpolitikát érintő jogszabályi rendelkezéseket, terveket, és először hozzánk látogatott el. Európai gazdálkodók milliói figyelmesen követik, az Európai Bizottság hogyan tervezi az európai agrárpolitika jövőjét. Különösen az Agrárbizottságnak a tagjai örülnek előre az új eszmecserének, amely a mai napon vette kezdetét. Az Európai Parlament a Lisszaboni szerződés rendelkezésének megfelelően felelősség teljesen fog eleget tenni az együttdöntési jogkörének. Biztos úr, remélem egyetért velem abban, hogy itt az Agrárbizottságban a javaslatait érintő végleges döntést akkor fogunk tudni hozni, hogyha az európai agrárpolitika finanszírozási feltételeit ismerjük, ahogy ön is említette. Tapasztalatok szerint hosszú ideig fog tartani, vagy hosszú ideig tarthat, amíg ezt a döntést meghozhatjuk, úgyhogy elegendő idő fog rendelkezésre állni arra, hogy az európai agrárpolitika jövőbe vezető legjobb utat megtaláljuk. Egyenként említette intézkedéseket, ezekre csak részben térnék ki, a közvetlen kifizetéseket 30%-kal, alapítás intézkedésekkel, 7%-kal, ökológiai intézkedésekre 10%-ban a fiatal gazdálkodók egzisztencia alapítására fogják fordítani. Én ezt nem tartom optimálisnak ezt az elosztást, hiszen az európai mezőgazdaság a véleményem szerint nem válik ezáltal versenyképesebbé. Ez egy javaslat ugyanakkor, mi majd megkísérjük a legjobb utat megtalálni az optimalizálásra, ami a kötelező intézkedéseket illeti az európai mezőgazdaság különbözőeket igényel ezekből, ami a alapítási intézkedéseket illeti. Itt rugalmasságra van szükség a földrajzi és természeti adósságok függvényében az egyes tagállamokban. Itt van például Szicília és Finnország, itt rendkívüli különbségek lehetnek, talán nincsenek is máshol nagyobbak Európában. Ami pedig a javaslatait illeti, a frakciónak az a véleménye, hogy nem szabad megengedni, hogy a bürokrácia növekedjen. Néhány pozitív kezdeményezést említett e tekintetben, de én aggodalmasnak tartom azt, hogy bizonyos pontokon növekedni fog a bürokratikus teher ami a mezőgazdasági területek csökkenését illeti, hogy ezt megakadályozzuk, és az ugarosodást megakadályozzuk, ehhez intézkedések kellenek, ez fog többletet, többlet értéket teremteni a mezőgazdaságban. Nem szabad tehát a mezőgazdaságot hátrányba hozni, és mindenképpen az agrárreform célja kell, hogy legyen, ne azokat büntesse, akik a környezetvédelem gondolatai sokat tettek ezen a területen. Olyan támogatási rendszereket kell kialakítani, ami a további ellenőrzést és szankciókat eh, nem erősíti, hiszen ez további bürokráciát okoz. Pozitívnak tartom, hogy a mezőgazdaságban több innovációt szeretne elérni. Én osztom a véleményét, hogy a mezőgazdaságnak az innovatív erejét kell erősíteni. Arról is szólt, hogy a mezőgazdaságnak új szerepe van, különösen az új kihívások tekintetében itt Európában. Éppen ezért specifikusan a második pillér, pillérben több rugalmasságot kell biztosítani, és egyetértek abban is önnel, hogy a tengelyes struktúra már a múlté olyan intézkedéseket kell tenni, amelyek elsősorban a mezőgazdálkodók javát szolgálják, másodszorban pedig többletértéket teremtenek. Erre fog figyelni tehát a parlament a munka során. Úgy gondolom, biztos úr, és remélem, hogy a eljövendő tárgyalások során, és ezt már ön is jelezte, szorosan együtt fog működni az Európai Parlamenttel, és ennek során jó megoldásokat fogunk találni. Az Európai Parlament masszívan fog ragaszkodni ahhoz, hogy válaszokat találjunk a jövőbeli kihívásokra, és válaszokat találjunk olyan válaszokat, amelyek a mezőgazdálkodók javát szolgálják itt Európában, biztosítják 500 millió embernek az élelmezési biztonságát a jövőben, és Európa is hozzá tud járulni az élelmiszerbiztonság növeléséhez. Hogyha ezeket a célokat szem előtt tartjuk, akkor úgy gondolom, hogy meg fogjuk találni a megfelelő válaszokat, és remélem, illetve azt kívánom mindannyiunk nevében, hogy az elkövetkezendő időben jó együttműködés keretében elérjük ezeket a célokat. Mindannyiunknak sok sikert kívánok az európai gazdálkodók érdekében. Az ön javaslataik egy jó alapot képeznek az elkövetkezendő eszmecseréhez. Mi pozitívan fogjuk támogatni a munkát, lesznek változtatási kívánalmaink, ezeket megfelelően elő fogjuk terjeszteni. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, Albert! Következő hozzászólóként Kapula Santos kollégának adok szót, aki a szocialistáknak a koordinátora. Señor Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos úr, hölgyeim is uraim, először is szeretném üdvözölni azt a tényt, hogy eljött az Európai Parlamentbe először az intézmények közül, hogy bemutassa a kapott érintő reformtervezetet. Ez is aláhúzza, mennyire jó az együttműködés az Európai Parlament és ön, illetve hivatalak között. A kap nyilvánvalóan jelentős kihívást jelent az Európai Unió egésze számára, és fontos, rendkívül fontosak azok a döntések, amelyek révén megreformáljuk ezt a politikát. Az is fontos, hogy az Európai Parlament nagyobb szerepet kapott ebben a folyamatban a Lisszaboni szerződés alapján. Ennek révén egy erősebb Európa jöhet létre, szolidaritás alapján és méltányosság, igazságosság alapján együttműködő Európa, amely az eredeti európai projekt szíve és lelke. Mármint ezek az értékek. Szocialista koordinátorként emlékeztetném arra, hogy mennyire fontosak ezek a döntések, és arra hívjuk fel önt, hogy rugalmas módon működjön együtt velünk. Mi is erre törekszünk, minden frakcióra elmondható ebben a parlamentben. Az, ez a rugalmasság, hogy önnel és a tanács együtt egy kiegyensúlyozott eredményt tudjunk kialakítani ebben a munkában. Az Európai Parlamentben, és különösen a szocialista frakcióban abszolút érzékeljük azt a felelősséget, mely terhel bennünket a jövőbeli agrárpolitika alakításában. Ezért vagyunk elkötelezettek, és ebben a szellemben, a kompromisszum szellemében szeretnénk erre törekedni önökkel. Az a cél, hogy olyan végeredmény jön létre, amely a gazdák igényeinek, óhajának is megfelel, de az európai adófizetők és fogyasztók érdekeinek is a reform lényegi elemeit fejtette ki nekünk az imént. Úgy gondolom, több jó javaslatot tett, az általános struktúra és a célmegjelölés ide sorolható. Ám van néhány fenntartásom azzal kapcsolatban, hogy mindez hogyan kerül végrehajtásra, holott ezen áll vagy bugik minden a legitim folyamaton. Mielőtt részleteiben beszélnénk a javaslatokról, szeretném elmondani, hogy az egyik alapfeltevéssel nem értek egyet, miszerint pontosabban az javasolt költségvetéssel, agrárköltségvetéssel kapcsolatban jelentős fenntartásaim vannak. Azon álláspontja nem illeszkedik ebben az Európai Parlamentéhez. Túlnyomó többség érvényesül már az Európai Parlamentben most is, amely megfelelő költségvetési előrehányzatot támogat a kap részére. Ha nincs megfelelő költségvetés, a kapnak nem tudja elérni a kitűzött célokat, különösen azért nem, mert 2014 után a, belép, a, a phasing in szakasz lezárul az új tagállamokra vonatkozóan, és ezt követően még nagyobb szolidaritásra lesz szükség. Tehát a költségvetéssel kapcsolatos várakozásaink nem elégültek ki, ez egy eléggé szerény költségvetés, végsősorban őszintén szóval nem elfogadható. A központi kérdés persze a redistribúció és a közvetlen kifizetések konvergenciája, amely az Európai Unió és a tagállamok közötti együttműködés alapján kell álljon. Szerintem itt sem kielégítőek a javaslatok, nem követik azokat a célokat, amelyeket megjelöltünk e tekintetben. A javasolt kifizetések a jelenlegi átlag alatt vannak. A gazdáknak való kifizetések alatt, átlag alatt állnak a 27 tagállamra számolva is nagyon sok gazda csak felét kapná a mostani átlagnak a jelen javaslatok alapján. Ez pedig elfogadhatatlan a parlament számára. A zöldítés, a greening is egy nagyon fontos alapkérdés. Mi, szocialisták, teljes mértékben egyetértünk azon környezetvédelmi kritériumokkal, amelyeket az imént vázolt, és azzal is, hogy a mezőgazdasági termékeket közjavakként állapítjuk meg. Azonban az ilyen közjavakért megfelelő kompenzációt kell juttatnunk a közvetlen kifizetések körében is. A közvetlen kifizetése jogosult területekre vonatkozott kalkulációval kapcsolatos állításai helytállóak. A lehető legkisebb bürokráciával kell ter- terhelni a gazdákat, könnyen hozzáférhessenek a nekik jutatott és jogosult kifizetésekhez. Tehát de ebben az, a bürokrácia egyszerűsítésében nagyobb erőfeszítéseket is tehetne a bizottság, mint az, az imént vázolt javaslat tartalmazza. Egészében véve a ma reggelt hallott javaslatok voltak éppen jobbak, mint amit vártunk, legalábbis a, a folyosói hírek alapján várhatónál pozitívabb volt ez a javaslatcsomag. Ha a gazdák megfelelő költségvetési támogatásokat kapnak, akkor azt is biztosítani kell, ezt is biztosítani kell, másrészt azt, hogy csak a valóban jogosult gazdák jussanak hozzá ezeket a támogatásokhoz. Gondolok itt az angol királynőre, aki még mindig az egyik legfőbb kedvezményezetje a kap kifizetéseknek, meg van egy sor más nagybirtokos és tulajdonos, aki nem is termel voltak éppen mezőgazdasági terméket saját földjén, és mégis a legnagyobb kedvezményezettek közé sorolható. Ezek kapcsán kell tehát a jogosultságot oly módon meghatározni a második pillér keretében, hogy az valóban helytálló működőképes rendszert jelentsen, és a közvetlen kifizetések hatékonyan kell működjenek, úgy, hogy a gazdák azok a gazdák, akik nem termelnek, ne kapják meg ezeket a kifizetéseket ha csak nem a alternatív tevékenységet nem folytanak. Tehát ilyen módon is gondolunk erről, hogy a rendelkezésre álló mezőgazdasági területek megművelésre kerüljenek. Említette a piacokkal kapcsolatban, a világpiaci árak meglehetősen fluktuálnak, meglehetősen volatilok, és úgy gondoljuk ezzel kapcsolatban, hogy az ön által tett javaslatok is meglehetősen szerények, robosztusabb tervezetre van szükség a, a piaci intézkedésekre vonatkozóan, általában a piaci kihívásra feleletet adva. Nem akarom túl hosszúra húzni, tudom, hogy szűkös az időnk, ám, ahogy mondottam, üdvözöljük azt a tényt, hogy eljött a körünkben, elmond, ismertette a javaslatait, ezek közül jelentős mértékben pozitívakat is találunk, ám egy sor kérdésben nem tartjuk kielégítőnek ezeket a javaslatokat, ezért is várjuk azt a vitát és eszmecserét, amelyek révén kiérlelhetőek lesznek, javíthatóak ezek a javaslatok. Különösen az új gazdák, a fiatal gazdák támogatását is kiemelném még, mint fontos témát, és a mezőgazdasági szerződések és a, a, a tudományos élet és a gazdálkodati szerződések rendszerére is nagyon kíváncsiak vagyunk, ezt a területet is fontosnak tartjuk, és további vitákban kell kiérlelni ezeket. Végül biztos úr, ha mondjam el, hogy tudjuk mindannyian kemény munka előttünk, nagyon ösztönző és érdekes munka lesz ez ugyanakkor, és ö, örömmel fogunk együttműködni önnel az Európai Parlament körében és a tanácsal is, annak érdekében, hogy a gazdák és az európai állampolgárok érdekeit szolgáljuk. Köszönöm szépen a lehető leggyorsabban tovább lépünk. George Lyon kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Szolos biztos, kedves kollégák, rövidre foghatom magamat, hiszen tudom, hogy nagyon sok kollega szeretne szót kérni. Ez a csomag, hogyha elsőre megnézzük ezt a csomagot, van tartalmaz jó és rossz elemeket legalábbis az ALDE frakciónak szempontjából. Kezdem a jó részekkel. Üdvözlöm, hogy a kifizetéseket pontosabban célozzuk, pontosabban irányozzuk elő, ezt a parlament többször kérvényezte már. Üdvözöljük, hogy azt a célt, hogy valóban a gazdálkodók kapják meg a kifizetéseket. Üdvözlöm a fiatal gazdálkodók támogatását szolgáló eszközöket, üdvözlöm az új rugalmasságot, amelyet, amelyel a termelőket jobban lehet támogatni, és üdvözlöm azt az igényét is, hogy a kap igazgatását egyszerűsíteni akarja. Azonban meg kell néznünk, hogy mi ebből a valóság is. Remélni tudom csak egy, egyelőre, hogy valóban a rendszert sikerült egyszerűsíteni, de hát némely kételjemet nem tudom elhallgatni. A tagállamok és a, a, gaz, a mezőgazdaságra koncentráló tagállamok közötti egyen, egyensúly megteremtésének célját is üdvözlöm. Hosszan vitáztunk itt a Miszakbizottságunkban, és ön is részt vette gyakran ebben a vitában arról a kihívásról, hogy fogyóban az energia, a termőterület és a víz, a ivóvíz, illetve a tiszta víz. Illetve nagy kihatásokkal vannak ránk, van ránk az éghajlatváltozás. Ezért szükség van egy versenyképesebb, de egyben fenntarthatóbb mezőgazdaság kialakítására is, amely kevesebb széndiokszidot bocsát ki a levegőben. Azt hiszem, hogy az ön által javasolt csomag drámai módon nem felel meg ezeknek a kihívásoknak. A greening vagy a kizöldítés semmivel sem több, mint hogyha egy zöld fedőfestékkel festenénk be ezt az álságos képet. Ez egy képmutatás. Egész egyszerűen a, mezőg, a EU mezőgazdaságát ezekkel az intézkedésekkel inkább kevésbé versenyképesé tesszük. Akkor, amikor az energiaellátás és az élelmiszer ellátás biztonsága az egyik fő politikai kérdés, itt 7%-ot erre előirányozni, Első hallásra ez nem tűnik nekem logikusnak. Remélem, hogy ahogy előre haladunk az időben, el tudja magyarázni, milyen megfontolások vezettek ide. A kap az elmúlt tíz évben ha nem is 180 fokos fordulatot tett, de legalábbis letért az útról, remélem, hogy nem is zsákutcába tért be. Biztos úr. A startpisztolyt megadta jelet a startpisztolyjal, előttünk áll a pálya, amelyen haladni kell, de azt remélem, hogy a parlament segít abban, hogy megfelelő útra kerüljön vissza a közös vita az elkövetkező hónapokban. Köszönöm. Jim Nicholson, majd Martin Osling. Uh, Köszönöm, elnök úr, biztos úr. Üdvözöljük Önt. Nagyra érték. Látjuk, tudjuk, hogy nehéz volt e, ilyen rövid meghívó időre eljönnie, és igyekszünk először, legalábbis első kézből reflektálni ezen által vázoltakra. Egyesek világosították pozíciójukat már régóta ezekben a kérdésekben. Én elnök úr, ha itt voltam a szakbizottságban a Megsáj reformok idején, a halászati reformok idején, aztán Fisher bólasszony kisebb reformja idején. Az irány, a kiélt irány mindig helyén való volt, ám meg kell mondjam, hogy ezek a reformok végső soron még bonyolultabbá tették, még bürokratikusabbá, nehézkesebbé tették a kapot, és egyre nagyobb bürokráciát terheltek a gazdákra, rémám lett a gazdáknak mindezen reformok sora. Úgy hiszem, azért kell együttműködnünk önnel, hogy javítsunk ezen a helyzetem. És remélném, hogy együttműködik majd velünk, abban a szellemben, ahogy mi is együttműködünk önnel. Mert ha a dolog úgy megy tovább, ahogy most áll a javaslatban, akkor az élelmiszerellátás biztonságát szétromboljuk, holott hosszú távon kell élelmeznünk Európa lakosságát. Kapuló Santos úrnak meg nagyon őszintén egy szóval válaszolnék, amikor a brit királynő földjéről beszél, meg kell mondjam, hogy ezen a földön nagyon sokan dolgoznak, úgyhogy kérem, hogy vegye vissza, vegyen vissza kicsit, amikor ő felségét bírálja. Aztán látom, hogy ahogy a tolmácsolás megérkezik, látom ki, hogy reagál a kijelentésemre. Álláspontom mindig is az volt, és nem is változott, hogy abban hiszek, hogy a zöldítő intézkedések amelyek a kettes pillérben jelenleg érvényesülnek, elégségesek. Sőt, hiszek abban, hogyha az egyes pillérbe tesszük őket, az bonyolultabbá teszik ezeket, bürokratikusabbá, bár lehet, hogy egyesek célja éppen az, hogy nehézé tegye ezek végrehajtását. És erről kell beszéljünk. Ezeket a javaslatokat végül is a gazdák kell végrehajtsák a 27 tagállamban, és amikor nekilátunk a végrehajtásnak, a nemzeti politikákban, akkor ez így nem fog működni. Hadd tegyem azt is hozzá, hogy egy hátra tett lépés, retrográd lépés, amikor magas költségeket fizetünk a, a takarmányért Európába importálva, szerintem nem kell emlékeztessem önt arra, azokra az ígéretekre, amelyeket Európa tett meg a bizottság. Nézzék meg a cukorágazatot. Mit csináltak a cukorágazattal? Tönkretették. Írországban, Írköztársaságban például a, a cukorépa termelők tönkrementek. Nézzék meg, mi történt. Nem tanulunk? Tanuljunk a hibáinkból legalább, és annak alap, ezek alapján építsük tovább a jövőt. Aztán hagyd tegyem hozzá, hogy üdvözlöm a támogatási intézkedéseit más területeken, különösen azt, hogy gyorsabban reagálunk a válságra, mert ez, ez üdvözlendő és erre szükség volt. Aztán üdvözlöm a kijelentését a kisgazdákkal kapcsolatban, és az aktív gazda meghatározását és a tagállamokban való értelmezését kell kidolgozzunk együtt, mert más és más tagállamban más és más jelent az aktív gazda fogalma, és nem ugyanúgy működik. Ami pedig a kap egyes reformjait illeti, az új tagállamban, tagállamokban, az új tagállamok számára katasztrófa lesz. Megoldást kell találnunk, hogy megengedjük a gazdáknak, hogy végezzék munkájukat. A plafonnal kapcsolatban. Aztán mit fogunk elérni azon túl, hogy a gazdák vállára több rokatikus terhet teszünk. Ennyiben rossz irányban haladunk, hogyha ráerőltetjük egy, egy mindenkire egységesen szabott ö, kabátot más és más méretű gazdákra és tagállamokra. A jövőben együtt kell működnünk, hosszú út áll előttünk, nagyon sok eszmecsere áll előttünk, és nincs kétség a felől, hogyha elolvasok az írásos dokumentumot, akkor nagyon sok módosító születik majd, és ennek révén igyekszünk javítani. Szerintem sikerre fogunk jutni. Köszönöm még egyszer, hogy eljött körünkbe. Boy Fontana. Martin Heusling, majd Fontana képviselő. Nos, biztos úr, úgy gondolom, hogy megfelelő irányba mutató ajtót egyre jobban kitárja, de még nincsen ez az ajtó kellőképpen kitár, kitárva. Hogyha komolyan gondoljuk a zöldebb és fenntarthatóbb agrárpolitika gondolatát, akkor bizonyos intézkedéseket kritikusan kell kezelnünk. Egyrészt a kizöldítéssel kapcsolatos programja, a vetésforgó témája, ugye itt 70%-ot határoztak meg, er, itt nem beszéltünk igazi vetésforgóról, a 7% ökológiai célokat szolgáló terület, az elfogadható, de hát itt nem arról van szó, hogy mezőgazdasági termelés alól kivonják ezeket a területeket, ezeket tovább fogják használni, és vannak olyan tájelemek, eh, amelyeket továbbra is eh, úgy kell támogatni, hogy megmaradjon a megélhetése az embereknek. Ami a zöldítést illeti, ezt támogatjuk, de el kell, mondjuk, hogy nem 2014. január 1-től eh, fog ez sikerülni rögtön már az első napon. Amit nem értek, biztos úr az jelentésében is eh, leírt, és amire a parlament is hivatkozott, hogy miért nem dolgoz ki európai protein stratégiát, miért nem foglalkozik itt is eh, a vetésforgó kérdésével, miért nem foglalkozik egy eh, fenntartható és jó szójatermelés kérdésével. Egyet értünk a plafonok kialakításával, itt nem, itt nyilván ezrelékekről van szó, és nem a mezőgazdaság volumenéről. Aztán fontosnak tartjuk a munkahelyekhez való kötő, kötést is. Itt helyes úton haladunk. A parlamentben ez nagy többséget talált, és úgy gondolom, hogy nagy társadalmi támogatást eh, is élvez az, hogyha itt felső határokat állapítunk meg. Nem foglalkozott konzekvenssel az újraelosztás kérdésével a mezőgazdaságon belül és a tagállamok között is. Úgy gondolom, hogy nagyon sok olyan tagállam van, amely az újraelosztási rátákkal nem ért egyet, úgyhogy itt heves vitákra kell még majd számítani. Sokat beszéltünk a versenyképes mezőgazdaságról, és annak általános szükségességéről növeljük a termelést. Most fel kell tennünk azt a kérdést, hogy a élelmiszereknek ugye a 30%-a a szemétben végzi, tehát el kell gondolkodnunk azon, hogy esetleg az élelmiszereket hatékonyabban kell felhasználni, és fontos, e, illetve járható út-e az, hogyha folyamatosan csak több élelmiszereket e, termelünk. Tehát meg kell határozni, hogy mit értünk pontosan e, versenyképessége, nem feltétlenül a világpiacon való versenyképességet kell ezen érteni, hanem adott esetben a különböző agráriumok közötti Európán belüli versenyképességet. Nos, fel kell tennünk a kérdés hogy hova tovább. Intenzívebbé tesszük a mezőgazdaságot, vagy pedig fenntartható termelési struktúrákat alakítunk ki. És egy pontról egyáltalán nem szólt, hosszú távon el kell gondolkodnunk azon, milyen piaci intézkedéseket kell tennünk, újra több piaci intézkedést kell e tennünk. Ön ezt ugye a biztosítások útján kívánja biztosítani, én ezt nem tartom helyes útnak. Én nem vagyok hajlandó európai biztosítási koncerneknek európai közpénzeket költeni, hogy aztán így tudják az európai agráriumban vállalt kockázataikat kiegyenlíteni. Aztán itt van a tejnek a kérdése úgy gondolom, hogy itt is egy új megközelítés modra van szükség, nem túlzásra. egyszerűen beszélnünk kell még. Ami a második pillért illeti, nos igen, bizonyos, hogy ez a zöldeknek az egyik legfontosabb pontja, arra kell figyelnünk, ugyanakkor nincsen már egy világos pilléres szerkezet, olyan intézkedéseket kell tenni a LIDER programok keretében, és a bányászat területén is, hogy a tagállamok arra legyenek kötelezve, hogy megvalósítsák lépésenként ezeket az intézkedéseket. Tehát nagyon fontos, hogy itt ezeknek az intézkedéseknek az egyensúlyára kell majd törekednünk. És egy utolsó pont még, nagyon sok kolléga itt arról beszélt, hogy a mezőgazdálkodók érdekében kell állni a mezőgazdasági politikának. Úgy gondolom, hogy ennél többet kell vállalnunk a környezetvédelem és a fenntarthatóság szempontjait, és a fogyasztók szempontjait is figyelembe kell venni. Ezt is tehát a következő vitáknak a tárgyává kell tenni, és végre a közös agrárpolitika keretében megfelelő érveket kell felsorakoztatnunk az adófizetők előtt is, tehát itt változásokra van szükség, ezeket támogatjuk. Amit pedig kritizálunk, az az, hogy a tagállamok egyfajta blokkoló álláspontot foglalnak el a reformintézkedésekkel szemben, és csak arra figyelnek, hogy mennyi pénz érkezik az egyes tagállama, tagállamokba, és nem igazán érdekeltek egy igazi komoly reformban. Tehát itt is úgy gondolom, rá kell tennünk a kezünket a sebre. Ebben a parlament együtt fog működni. Grazie Martin Fontana, e poi... Köszönöm Mártin, aztán Fontana, és utána pedig Rübik képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr, nagyon rövidre foghatom magamat, és konkrét kérdéseket szeretnék feltenni a biztosnak. Köszönöm szépen, egyrészt biztos úr, ugye eljött ide közénk. Egy sor kérdésem volna önnek. Egyrészt a tagállamok, amelyek regionális struktúrával működnek, hogyan néz ki náluk a rendszer? Hogyan konkretizálódik ez a rendszer? Hogy úgy tűnik, mintha ezek az államok kevésbé működnének jól, mint a központi államok, hát ez mindenképpen abszurdum. Ami pedig a plafonokat illeti, az érzékeny termékeknél, mint a rizs, a tej, vagy pedig a dohány, itt mindenképpen előirányozzák ezt. Aztán, ami a minőséget illeti. Úgy gondolom, hogy a magas minőségű termékeket mindenképpen piacra kell juttatnunk, biztosítanunk kell, hogy megfelelő módon termelik őket, és érvényesül a minőségi termelés modellje. Végezetül pedig, biztos úr, és ezt újton újra elmondom, amikor önnel találkozunk itt a szakbizottságban. Egy nagy problémával állunk szemben, hiszen az EU-n belüli versenyképességről beszélt. Valóban jó, hogy felveti ezt a kérdést, de ugyanakkor, hogyha nem figyelünk arra, hogy mi történik az egész világban, az EU-n kívül, és milyen hatással vannak ránk az importok a harmadik államokból, akkor ez tisztességtelen versenyhez vezette a mi termékeink hátrányára. Nagyon nehéz a fenntartható termelést a gazdálkodóink számára előírni, hogyha ezen közben a bizottság Marokkóval olyan megállapodást köt, amely mondjuk lehetetlen helyzetbe hozza a fenntartható fejlődést támogató gazdákat. Köszönöm. Köszönöm elnök úr a szót. Mindenek előtt én is szeretném kifejezni ma feletti elégedettségemet, hogy létrejött ez a találkozó. Mindig jó eljön körünkbe, mindig értelmes találkozókra kerül sor, ez is ezek sorában egy. Frakcióm azonban agályosan talál egy sor kérdést, a társadalmi egyenlőtlenség megjelenését, amelyek továbbra is fennmaradnak a jövőbeli javaslatok alapján és szerintünk. Aztán egy másik téma, amely foglalkoztat bennünket, az administratív terhek növekedése a gazdák vállán ahhoz, hogy neki kell bizonyítani a jogosultságukat, és át e, sor igazgatási és eljáráson kell keresztül verekedni magukat. Hadd szóljak néhány szót Lettországról, illetve a balti térség gazdáiról. A Luxemburg téren éppen most láthatják, hogy a litván lett és észt gazdák tüntetnek. Sok európai parlamenti képviselő beszélt az tüntetőkkel, ők azt kérték, hogy a szavainkat fordítsuk tetteké, mert a szavaink kiválóak, egyenlőségről szólnak, versenyegyenlőségről, szociális védelemről a gazdák számára és egy sor egyéb kiváló dologról, ám ha a tetteket vizsgáljuk, látnunk kell, hogy a balti államos, különösen Lettország még 2020-ban csak 52 et kapják meg az EU átlagnak közvetlen kifizetéseként. Ez nem egyenlőség, nem egyenlő esélyek, és nem verseny egyenlőség. Úgyhogy azt követelik a gazdák, hogy legalább 90%-ához juthassanak hozzá 2020-ig az EU átlagának. Ez költségvetési kiadásokban is kalkulálható. Összesen 2 milliárdról van szó az elkövetkező 7 éves időszakban az össz a három balti államra vonatkozóan. Remélem, hogy vonatkozó javaslatom is meghallgatásra talál, és elérjük ezt a kitűzött célt. Ma Berzincs úr, a lett államelnök, éppen Brüsszelben jár, az intézményeket látogatja meg, és ő is felvállalja ezt a javaslatot. Van még időnk kidolgozni ezeket a módosításokat, egészében viszont pozitívan üdvözlők, pozitívan üdvözöljük a javaslatcsomagot. Köszönöm szépen, most pedig Luis Capola Santosnak, Giovanni de Villának és a harmadik jelentéstevőnök adom meg a szót. Luis, veled kezdjük a sort, és illetve te már megkaptad, tehát először Michel Don, Stefan Lefol, majd Giovanni Lavi ebben a sorrendben tessék. De venir vous livrer à cet exercice difficile de présentation Köszönöm szépen. Nagyon nehéz egy ilyen bemutató után, amely tartalmazta az Európai Bizottság javaslatait bármit is mondani. Hiszen ön azt mondtam, hogy a mezőgazdaságnak egyenlő esélyeket kell teremteni, úgy, hogy környezetbarát és gazdaságilag hatékony legyen. Mindezt egy súlyos, fokozódó nemzetközi versenyben. Úgy, hogy az agrárgazdaság, az élelmiszer ellátás biztos lábakon álljon. Nagyon nehéz lesz minden szempontot ter- Pragmatikus szabályozó rendszerre lesz szükség ahhoz, hogy az európai gazdaság a globalizáció kihívásainak megfeleljen. Komoly versenynyomás nehezkedik ránk, és biztosítani kell a szabályozókkal azt, hogy a gazdálkodók stabilan tudjanak gazdálkodni, több bevételük legyen. 13,5 milliós export fényében nem elegendő a termelő szervezeteket és szövetségeket eh, csak papíron helyzetbe hozni, hanem igazi hatalmat kell adni a kezükbe annak érdekében, hogy eh, jobban érvényesítsék az igényeiket. A szereplőkkel való közös fellépés a krízis krízissel szemben, a krízis ellenében erről beszélt. Nos, úgy hiszem, hogy a parlament által erről a kérdésről javasolt szabályokat érdemes megfontolni. De minthogyha elfeledkeztek volna egy-két kérdésről, hiszen ha jól értettem, amit mondott, illetve az első olvasás alapján a bizottság tovább támogatja az ugarosítást. Márpedig a cukor és a bor ágazatot mindenképpen más eljárásban kellene részesíteni. Ezek a javaslatok egész egyszerűen nem felelnek meg a 21. század kihívásainak, nem felelnek meg a hosszú távú fenntartható gazdaság elvárásainak. Bizonyos területeken igenis rugalmas eszközökre van szükség ahhoz, hogy a mezőgazdasági tevékenységet megőrizzük földrészünkön, és biztosítsuk az élelmiszerellátást. Köszönöm szépen, Michel. Stefan Lefol a következő. Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, d'abord merci. Nos, elnök úr, köszönöm szépen, biztos úr, hogy ellátogatott hozzánk a parlamentben. Több megjegyzésem is lenne, rövidre fogom a szót. Először is a költségvetési eszközök körüli harcot még nem nyertük meg. Ezért mindenkinek, és különösen önnek kell ezen a téren ébernek lennie. A tájékoztatója során tetszett nekem, hogy elmondta, hogy össze kell, el kell érni egyfajta kapcsolt támogatási rendszert. A harmadik kérdés a zöldítés kérdése. Azok a javaslatok, amiket előterjesztett, világosra teszik, hogy ez már egy létező folyamat, de nem nyit új perspektívákat a mezőgazdaság átállítása előtt, amely mind gazdasági, mind pedig ökológiai szempontokra figyel. Tehát itt egy horizontális megközelítésmód kell, nem elegendő, hogy itt és ott bizonyos területeket kivonunk a mezőgazdasági termelés alól. Ez elégtelen ahhoz, hogy a jövőnek az ökológiai kihívásaival és eh, az étkezési fehérje termelést érintő kihívásokkal szembenézünk. És az utolsó pont, erről már több mint egy évvel ezelőtt is beszéltem, úgy gondolom, hogy a piac szabályozásnál annak a módjánál, ahogy a globális keresletre reagálunk, itt még nem találtunk megfelelő intézkedéseket, hiszen az árak volatilitása, a árak volat, áraknak a volatilitása, mozgékonyság és a válság ejtete fogjul az agráriumot. Úgyhogy szeretném azt hallani öntől, hogy a válságkezelő mechanizmusok a válságkezelési alap esetében milyen lépéseket terveznek. Két-három milliárdos összegről beszél, de szeretném tudni, hogy mi lenne itt a pontos intézkedés keret, és végezetül azt mondanám, hogy szükséges lenne a teljes szektort jobban megszervezni. Köszönöm, Stefán Giovanni Levia, és aztán megadjuk a szót majd a biztos úrnak. Köszönöm szépen, elnök úr. A horizontális szabályozásra van szükség a kap finanszírozása és monitoringja tekintetében. Ennek az egész rendszerre hatása van. Ám úgy gondolom, hogy a legnehezebb feladat lesz ennek elérése. Hagy szóljak általánosságban a ma felolvasott szövege kapcsolatban, amely persze lényegi, majd részletesebben fogunk véleményezni a későbbiekben. Szerintem fontos és szükséges lesz, hogy bizonyos részeit átdolgozzuk, különösen a Lisszaboni szerződés fényében lesz módosításokra szükség. És ez nyilvánvalóan a hatása lesz a bizottság hatáskörére is, az Európai Parlamenttel szemben, illetve a tanács, a Európai Parlament és a bizottság közötti játékszabályok is jelentősen változnak ebben a konkrét témában is. Meg kell vizsgáljuk a, a phasing out forrásokra vonatkozó határidőket, azt is említette, hogy a degresszív rendszer fenntartására, ö, fenntartására tervezik, illetve a kohéziós politikára történő utalást túl gyengének érezzük ebben a reform tervezetben. a regionális, a, a, a, a vidékfejlesztési politikát a regionális rendszerben működtető államok, illetve a központi irányítású államok szembeállításával kapcsolatban is lesz mondani valónk. A reform fő elveit érvényesek, helytállóak szerintünk, ám, mint mondottam, felülvizsgálást igényelnek az egyes területek és pontok. Ugyanakkor vannak olyan aspektusok is, amelyek első pillantásra nem tűnnek túl jelentősnek, ám mégis fontosak. Például a köz közösségi szervek által való jóváhagyás, a monitoring tervek tekintetében. Ezeket a monitoring terveket megvitatják majd az egyes EU intézmények, vagy az Európai Bizottság hatáskörében marad a monitoring tevékenység és annak intézményrendszere. Tehát nagyon sok aspektusa vizsgálandó a kérdésnek, részletes kérdéseket kell majd kérnünk. A compliance ellenőrzések is ide sorolhatók. Ezt a számbevőszék, ezt a rendszert bírálta az éves jelentésében. Aztán az általány kifizetések csökkentését ben is bírálta, az, bíráltért az Európai Bizottságot. A 90%-os adaptációs arányban is bírálat fogalmazódott meg. Ezeket kell megvizsgálnunk majd. Hát Kedves biztos, most önnek van lehetőség arra, hogy válaszoljon. Nagyon hosszú volt a felszólalók listája, Mindenki, mindenkinek, aki nem kapott szót, el szeretném mondani, hogy a biztossal és titkárságával egyeztetünk, hogy mikor sikerül ismét eljönni hozzánk, és most pedig öné a szó biztos úr. Paolo, je sais, d'habitude, je... Köszönöm szépen, Paolo. Megkísérlem az ilyen esetekben általában azt, hogy a végéig maradjak, és minden kérdésre válaszolni próbálok, de itt sajnos csak gyorsan tudok fellépni, hiszen ez az volt az önök kívánsága. Sajnos korlátoznunk kell a vitára fordítható időt, de ahogy Paulo már elmondta, megígérem önöknek, hogy ahányszor csak tehetem, el fogok ide látogatni önökhöz, hogy minden témát a kellő mélységben megvitassak. Engedjenek meg néhány reakciót az első kérdéseikre és megjegyzéseikre. Először is, ami a bürokráciát úgy általában illeti. Erről már sok szót ejtettünk. A mezőgazdasági politikában a hitelességről és a hatékonyságról is szó van. Tehát egyrésztről szükséges az, hogy a mezőgazdasági politikában eredményeket mutassunk föl másodszorban, mindezt egyszerűen kell tehát eszközöket kell ráfordítanunk erre a területre, de ezt lehetőleg egyszerűen. A politikát pedig mindig az szerint értékelik, hogy hogyan képes egyszerűen eredményeket elérni. Tehát itt figyelni kell arra, hogy megfelelően fordítsuk ki, fordítsuk, adjuk ki az eszközöket, azért legyen ellenszolgáltatás, de egyszerűen kell ezt tennünk. Tehát meg kell találnunk az eszközöket arra, hogy hogyan tudunk eredményeket elérni az egyik oldalon, máshol sorban pedig hogyan tudjuk egyszerűsíteni a pénzek elköltésének folyamatát. Ez kell, hogy legyen tehát a célunk, ami pedig a kizöldítést illeti. Itt az a fontos, hogy olyan intézkedéseket hozzunk, amelyeknek a betartását megfelelően lehet egyszerűen ellenőrizni. Például mekkora a zöldítési arány, területi arány. Ezek az intézkedések nem szabad, hogy eltúlzott pótlólagos ellenőrzéshez vezessenek. bizonyos intézkedéseket javasoltunk, amelyek talán nem túl ambiciózusak, egyesek számára, mások számára túlságosan ambiciózusak. Nos, mi itt is az egyszerűsítés szempontját ö, tartjuk szem előtt, anélkül, hogy a mezőgazdálkodó költségei növekedjenek. Itt szóltak önök a 7%-os ugarosítási arányról is. Itt azonban nem a 7% áll a középpontban. Itt azt kell megjegyezni, hogy olyan területekről van szó, amelyek jelenleg nem kapnak támogatást, nem támogathatóak, de fenntartják őket a gazdálkodók, mert segélyeket kapnak ezeknek a területeknek a fenntartására. Aztán vannak itt a talajvédő erdősávok. Nos, ezek az erdősávok is bele tartoznak e, ebbe a 7%-ba, és ezáltal támogatandóvá válnak. Aztán olyan területek is ide esnek, amelyek nem a közvetlen a mezőgazdasági termelést szolgálják. Ami a kapcsoltsegélyek kérdését illeti, ezekhez ragaszkodunk, ugyanakkor azzal a különbségtétellel, hogy biztosítani kell, hogy igazságos legyen a rendszer. Tehát a piachoz igazodjon, a piaci kívánalmokhoz, de ezen az orientáción belül mégis igazságos legyen. Ami a konvergenciát illeti, ismerem a balti államok problémáit nagyon is jól, és tudom, hogy a bizottságnak a javaslata a elvárásokat és az eredetileg megfogalmazott célokat tekintve nem feltétlen kielégítő. De ahogy már elmondtam, itt sajnos reálpolitikai kényszerekhez vagyunk kötve, a mezőgazdaság és annak költségvetése együtt kerül meghatározásra, és más-más szempontoknak van kitéve. Úgyhogy itt mindenképpen lesznek még vitás pontok, és biztos, hogy még problémákra megoldásokat kell találnunk a mezőgazdasági politika szűken vett keretén kívül is. Itt van egy 30%-os, egyharmados uh, differencia, ezt már a pénzügyi keretben is így terveztük, nem a mezőgazdasági politika keretében. Tehát más szóval azt kell, hogy mondjuk, hogy itt a mezőgazdasági politika kilép a saját kereteiből, és más költségvetési sorokat is érint. Mindig is azt mondtuk, hogy a piacokon megfelelő biztonsági hálót kell felépíteni. Vannak ezen belül szektorok, szektorális egyesületek is, tehát egyes, egyes szektorokra vonatkozó termelői egyesületek, a borászoknak, más termelőknek az egyesületei, mezőg, a zöldségtermelőknek, gyümölcstermelőknek, a szakmai szervezetei. Itt olyan specifikumokról van szó, amelyeket fenn akarunk tartani jövőben is, de a bizottság itt önállóan kezdeményezve egy olyan csomagot javasol, amely biztosítja, hogy megfelelő élelmiszer biztonsági háló alakuljon ki a piacon, amely gyorsan tud lépni. Ezek konkrét javaslatok tehát, amiket előterjesztettünk. Úgy gondolom, hogy a termelői szervezetekkel kapcsolatban azt kell elérni, hogy ezek átfogó piaci szervezetekké váljanak, de a válságmenedzsmentben is bürokráciamentesen részt tudjanak venni, gyorsan tudjanak cselekedni, és a problémát a gyökerénél folytsák el. Szükség van tehát ezekre a termelői egyesülésekre, amelyek hatékonyan tudnak fellépni. Ezt kívánjuk erősíteni a tervezett intézkedés csomaggal. Jól lehet, tudom, hogy ezzel a reformmal és ezzel a döntéssel már nem a 2003-as állapotokat éljük 15 tagállammal, hanem már új helyzet alakult ki. Itt hosszú lélegzetet kell vennünk, és az előterjesztett javaslatok alapján kell megállapodnunk egy új helyzetben. A jelenleg előterjesztett intézkedésekkel a bizottság és én személyesen is szeretném erősíteni a részvételi demokrácia lehetőségeit ezen a területen. Ebben a szellemben fogok önökkel találkozni a jövőben is, és szeretnék köszönetet mondani még egyszer, hogy itt fogadtak a mai napon.